How are you doing? Hogy van? While we are trying to connect to... Miközben megpróbáljuk megteremteni az összeköttetést Emmanuel de Ród úrral, aki a park igazgatója. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy két hete milyen szomorú esemény történt a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, miközben mi most beszélünk erről. Április 9-én a észak van a DRC keleti részében a Virunga Nemzeti Park itt támadták meg. Öt erdőrt megöltek a támadásban, és az egyik sopőrt is. Egyikük túlélte, és hát nagyon súlyosan megsebesült. A Mai Mai milícia részéről ez volt a legszörnyűbb támadás az elmúlt években. 175 erdőrt öltek meg. Ők mind fiatalok voltak, 22-30 év közötti fiatal férfiak. Négy évvel ezelőtt a park vezetője, Emmanuel de Merod herceg, akivel most megpróbáljuk megteremteni az összekötetést, szintén súlyosan megsérült, amikor három fegyveres rálőtt. Ez a szomorú hír, a magyarázat, amiért Emmanuel de Mirod most nem tud itt eh, velünk, eh, velünk lenni, talán sokan találkoztak vele 2014-ben egy eh, Strasburgi ülésen, az AKC-EU közös parlamenti közgyűlésem, de hát itt van az elektronikus média, hogyha sikerül megteremteni vele az összeköttetést.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 just let me remind you. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a Deve már előkészített egy EP állásfoglalást 2015. decemberében, aminek a tárgya a Virunga Nemzeti Park megvédése volt. Már akkor is látszott, hogy konfliktusok vannak fegyveres gerillákkal, különösen a Mai Mai milícia és az FDLR követtek el súlyos emberi jogsértéseket, nagy volt az erőszak, pedig ez eh, Afrikának, eh, Afrikában az UNESCO világörökséghez tartozó csodálatos biológiai sokszínűséget leginkább mutató térsége, ahol hegyi gorillák, okapik, elefántok eh, élnek, a Virunga Nemzeti Parkban az olajfúrások mi teljesen összeegyeztethetetlenek a park védelmével, mint világörökségi helyszínnel. Dömerút herceg mellett nagy örömmel üdvözöljük François Xavier de Donéát, aki Belgiumban államminiszter és a Virunga Alapítvány igaz, vezető testületének a tagja. Köszönöm François Xavier de Donéának, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött. Mielőtt Dömerút herceggel megteremtik az összeköttetést,

Is it all right? Is he? Ah. Prince Timorod, can you hear us? Timerod herceg hall minket? Igen. Remek. Itt vagyok a fejlesztési szakbizottságban. Nézzük önt, tisztelt belga államtitkár Itt nézzük Önt Franciák Xavier Donéával együtt. Láttunk az előbb egy rövid videófilmet a Virunga Parkról. Én beszámoltam azokról a szomorú eseményekről, amely miatt már 175 fiatal férfi vesztette életét, belétve az utolsó támadást is, és néhány évvel ezelőtt ön is megsérült. Nagyon aggódunk az ön biztonsága miatt, munkatársai, mások önkéntesek biztonsága miatt, akik önnel együtt vannak a parkban. Egy rövid előadásra, prezentációra kérjük, és utána, a prezentáció után a parlamenti képviselők tudnak kérdéseket feltenni. Parancsoljon Demerőt Herceg. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy nem tudok ott lenni Brüsszelben, de nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy az ICCN, a Nemzeti Parkhatósága nevében szólhatok önökhöz, a parkőrök, az erdőrök eh, halálával kapcsolatban. Több mint 30 First um, uh, grant that we received from the European Union in 1980. 1988-ban először kaptunk pénzügyi támogatást az Európai Uniótól, tehát most már 30 éve folyamatos ez a kapcsolat. És ez volt az egyik fő tényező, aminek köszönhetően folytathattuk a munkát, és egy hihetetlen nehéz időszakon mentünk keresztül Kelet-Kongóban.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 Mm. While, we try and get in back. Amíg megpróbáljuk visszaállítani a kapcsolatot Emmanuel de Meruthoz, meg kell értenünk, hogy milyen okok állnak az erőszakos konfliktus hátterében, ami annyi szenvedést okozott. 6 millió menekült él Kelet-Kongó területén kellett menekülniük. 2004-ben is szembesültünk hasonló helyzettel, és Azóta nemzetközi büntető törvényszék is foglalkozik a kérdéssel, a kimbeli folyamat, az ásványi anyagok, nyersanyagok, gyémánt, és ott vannak a konfliktus hátterében, de mindenek előtt embereknek rendkívül hatalm, hatalmas csoportja, tele vannak pénzzel, és úgy tűnik, hogy magánhadseregeket működtetnek, divíziókat hoznak létre törzsi területeken, élezik a konfliktust annak érdekében, hogy itt kizsákmányolassák ezek, ezeket a területeket. A parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel, nincs hadseregünk, de azok a tagállamok, akiknek van hadserege, szembesülnek ugye a menekült problémával, van Szíria, Törökország, de amikor Afrikáról van szó, akkor úgy tűnik, hogy ezt néhány országra hagyják, mindenkelőtt Belgiumra és Franciaországra, hogy foglalkozzanak ők Afrikával. Más EU tagállamok úgy tűnik, hogy nem igen foglalkoznak az, a, azzal, hogy feketék ölnek feketéket. Én foglal, igen, engem érint, és Belgiumot is. Most kérem a minisztert, hogy csatlakozzon a folyjon be a társadalásba, amíg visszaáll a műholdas kapcsolat. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak. szára, amikor még én is parlamenti, európai parlamenti képviselő voltam, sok-sok évvel ezelőtt. Azt hiszem, a legfontosabb kérdés, a problémák legfőbb oka Afrikában, és különösen a Virunga Park környékén, a szegénység, az itt élő emberek szegénysége. Vironga számára nagyon fontos probléma, hogy 8 és fél millióan élnek a park környékén. Borzasztó nagy a nyomás a parkon. Ez a, ezek az emberek nagyon kevés jövedelemmel rendelkeznek. Az állam már hosszú évek óta, függetlenség óta nagyon rosszul kormányoz. A fegyveres csoportok számára így könnyű rekrutálni embereket a, a hadseregbe, akiknek nincs munkája, még mindig jobb ilyen fegyveres csoporthoz csatlakozni, mint a semmitevés a földeken. A Virunga Parkban két fő forrá, finanszírozási forrása van ezeknek a fegyveres csoportoknak, de most hagyom Emmanuelt, hogy folytassa a, a amit elkezdett. Igen, akkor kérjük de Demarodot, hogy folytassa. Köszönöm. Uh, shall I, shall I continue? Yes, please. Okay, thank you. Um, so, um, with respect to um, this um, profoundly important issue of um,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 azt kérdezném öntől, hogy mondja meg nekünk, mit kellene még tennünk? Megköszönte azt, amit az EU eddig tett, de ez nyilvánvaló azért nem stabilizálta a helyzetet. És nem javult az esély, hogy holnap minden jobb lesz. Ez a mini vízerőmű projekt, ez kaphatna támogatást talán későbbiekben is, ha elmondaná, hogy még milyen lehetőségek vannak vízi energia előállítására, hogyha lenne EU támogatás, pénzügyi támogatás, ilyen egyszerűs nyilvánvaló lenne a dolog. Egy másik dolog, ami feltűnt a mondandójában, I know. You're back. C- can you hear me? Hall engem? Nem, nem hallom jól. Mi volt a kérdés? Meg tudná ismételni? Elnézést, de nem hallottam jól. Az ön véleménye szerint, hogy van lehetőség arra, hogy még több ilyen kis vízi erőművet építsenek a park eh, van lévő folyókon, hogy még több villamosenergiát lehessen előállítani? A második dolog, említette, hogy 100 milliót illegálisan kaptak faszén értékesítésért. Ez, ez mind jól látható anyag. Vannak esetleg műholdak a park fölött, ahonnan meg lehetne figyelni azt, ami a parkban történik. Vagy hogyha nincsenek ilyen műholdak, akkor miért nem próbálják ezt elérni, hiszen ez lenne talán a legegyszerűbb. A harmadik dolog. Ön említette, hogy munkahelyek lőttek rész létre a park körül. Hogyan lehetne még több munkahelyet létrehozni? The potential for clean energy, um, really we're just at the beginning in many ways, um, but the results are beginning to um, to show. Um, the um,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 az Európai Parlament és a bizottság létrehozott egy új eszközt, magánszektor finanszírozás, fejlesztés, ez tulajdonképpen visszatérítés nélküli támogatás, és mintegy 4 milliárd segélytámogatást tud tudtunk eh, kiadni, úgyhogy ebből azután 70 milliárd eh, beruházás született, eh, tehát itt volt egy multiplikátor hatás, meg sokszoros szódott az eredeti beruházás érszeg, ez a Juncker terv célja is. Afrika számára talán ideális lenne egy ilyen konstrukció az önök projektjéhez is, hiszen sokkal több mindent tudnának finanszírozni, hogyha lenne egy ilyen alap. Most ezt itt befejezném, és kérem, hogy kövesse majd nyomon, hogy hogyan lehet esetleg majd hozzáférniük ehhez az európai alaphoz. De most még egyszer üdvözlöm Dudonea minisztert, aki ön is jól ismer, Miniszter úr, kérem, hogy akkor most ön szóljon hozzá. Szeretném megerősíteni, amit Emmanuel de ott mondott. Nagy természeti területeket csak úgy lehet megvédeni, hogyha gondoskodunk az ott élőkről. Persze ez idő kell, és először is küzdeni kell a erőforrásokat illegálisan kizsákmányoló ellen. De a legnagyobb veszélyt a természeti parkokra a demográfiai nyomás jelenti. Különösen az, hogy a, ahogy a Nevánőr is mondta, a népesség eh, 70%-ának nincs munkája és ami a Virunga Park környékén még bonyolultabbá teszi a helyzetet, én ezt kimondhatom Emmanuel is eh, talán, hogy eh, a eh, összefonódás van a fegyveres csoportok és a helyi politikusok között, ezért olyan nehéz teljesen kiírtani a fegyveres csoportokat. Sikerek vannak az ellenük való küzdelemben, nem, nem lehet őket egyszerűen megszüntetni mert ezek a csoportok és helyi politikusok, csak időnként nemzeti szintű politikusok is együttműködnek. Manduszko nem is hajlandó semmit tenni. Jelenleg a parkőrök nagyon magukra vannak hagyva ezekkel a fegyveres csoportokkal folytatott küzdelemben beruházmírásokra lenne szükség, hogy ez segítsen a helyi lakosságnak, és továbbra is harcolni kell a fegyveres csoportok legagresszívai fellépése jelen, akik ott élnek a park környékén. Köszönöm. Az interneten is lehetett eh, hallgatni, amit önök elmondtak. Eh, most kérdezem a képviselők közül, szeretne valaki kérdést feltenni? Hótala asszony. Köszönöm, elnök úr. Eh, Merőt Herceg hallja, amit kérdezek? Hallja hangomat? Mindenek előtt fogadja őszinte részvétemet a Mai Mai Milícia utolsó áldozatainak eh, emlékére. Öt eh, erdőrt és a sofőrt öltek meg, ha jól tudom. Itt az Európai Parlament Fejlesztési Szakbizottságában valóban nagyon oda kell figyelnünk, részletekre is oda kell figyelnünk, és minden tőlünk telhetőt meg kell tenni. Örülök, hogy a DJ Defco is elkötelezetten együttműködik önökkel. Itt lesz lehetőség arra, hogy őket is megkérdezzük, hogy a főigazgatóság mit tesz jelenleg, hogy erősítse a Virungi, Virunga Parkban a kormányzást. Köszönöm, hogy ilyen kifinomultan is írta le azt a problémát, amivel szembesültek a Virunga Parkban. A jogállamiság, a e, jól működő intézmények hiánya, nincsenek e, állások, e, a jelentés tervezetemben, amit talán egy fél óra múlva ismertetek majd, arról, hogy transzparensen és elszámoltathatóan erdőgazdálkodást folytatni fejlődő országokban. Nos, ennek a jelentésnek a kapcsán is mi tanultunk önöktől, mit, milyen szempontokat kell mindenképpen bevenni a jelentés tervezetbe. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy elmagyarázta, hogy fenntartható fejlődéseket, eh, fenntartható eh, foglalkoztatást hogyan lehet teremteni a Nemzeti Parkban és a környéken élők számára. Most a bizottsághoz fordulnék, az Európai Bizottsághoz önök, eh, ők hogy ítélik meg a helyzetet, és azt a nagyon fontos munkát, amit önök végeznek Kongóban. Ki képviseli az Európai Bizottságot? Ketten is vagyunk. Köszönöm szépen a Digi Defco, Csiszkedi Márónak hívnak, és köszönöm a kérdést. Mi is szeretnénk részvétünket nyilvánítani az áldozatoknak. Ahogyan már Manuel de Merod elmondta, támogatjuk a Virunga Nemzeti Parkot, és nem csak ezt a parkot, már 30 éve komoly elkötelezettségről van szó, sőt ennél is többről. Hát nyilván nem oldható meg gyorsan ez a konfliktus, itt hosszú távú együttműködésre van szükség a következő MFF kapcsán, a éves pénzügyi keretköltségvetés kapcsán is beszélünk kell erről a kérdésről. Az Európai Fejlesztési Alapban elfogadtunk egy programot Kongó számára, 130 millió erejéig, öt nemzeti parkot támogatunk ebből Kongóban, több közülük UNESCO világörökség, eh, Virunga az egyik ilyen eh, park, és eh, az integrált megközelítést támogatjuk, tehát természetvédelem, de emellett fenntartható mezőgazdaság, energia, gazdálkodás is hozzátartozik. A 30% most már a természetvédelem, és 70% a fejlesztés, mezőgazdaságfejlesztés, energetika. A demográfiai nyomás miatt, a, nép, nagy, a lakosság nagy száma miatt nagyon fontos látni, hogy nagyon nehéz körülmények között élnek ott az emberek, gazdasági lehetőségeket, munkahelyeket nem tudunk teremteni csak a park van a természetvédelemmel. A segítséget adunk az erdőrök képzéséhez, és itt a governance, a eh, jó irányítás nagyon fontos kérdés, ugyanis ez az egy eh, kormányzás, ami létezik az egész régióban. Eh, vannak bizonyos, az igazságszolgáltatásnak vannak intézményei itt a parkban, emberi jogok embereket megvédik, foglalkoznak megfelelően a letartóztatott emberekkel. Úgyhogy ez az integrált megközelítés szorosan kapcsolódik a biztonsághoz és a fejlesztéshez is. Talán most átadom a szót a kolléganőmnek. Emellett együtt működünk különböző eszközökkel, a különböző tematikai költségvetési programok működnek. Három hete bevezetünk egy új programot, fa anyagok a, bar, bank környék, a park környékén, amelyek szintén a konfliktus által érintett, érintett területen léteznek, azután ökológiai turizmus, gondoskodni kell arról, hogy tisztességes munkahelyek jöjjenek létre az ott élő közösségek számára. A Vilumba Timmel együtt dolgozunk egy programon, a, a tó hasznosítására, amikor az öt erdőrt és a sofőrt meggyilkolták, akkor ez a terület is érintett volt, de a, mutatnunk kell, hogy a zöld gazdaság is jelent lehetőségeket az északi régió számára, a, azokat a fiatalokat, azoknak a fiataloknak, akiket a milíciák szerveznek be, fel kell tudni kínálni tisztességes munkahelyeket. Jövő héttől egy misszió látogat el egy energetikai egységhez, és itt megint Manuel és a munkatársaival megvitatják azt, hogy hogyan lehetne összehozni egy kölcsönt, amiből víz erőműveket lehetne létrehozni a parkban, és hogyan lehetne az EIP-ben még tőkét mobilizálni a Virunga Park számára azok a kollégáim, akik különleges pénzügyi eszközökkel foglalkoztak, nagyon fontos, hogy ez a garancia meglegyen, és ezt a program mögé lehessen állítani. A DEFCO vezetősége ezt egyöntetően üdvözli, és szurkol ennek, remélem, hogy így megfelelő választ tudunk adni. Köszönöm a DEFCO-nak. A külügyi szolgálattól van itt valaki? Ön is hozzá kíván szólni? Köszönöm, elnök úr. Nem tudok túl sokat hozzátenni ahhoz, amit a bizottság veli kollégáim elmondtak. Egyetértünk mindennel. Nagyon fontos, hogy a biztonság, a fejlődés és a e, biológiai sokszínűség hármasát együtt kezeljük. A e, úgy gondolom, hogy a fejlesztés területén a partnereink Kongóban nagyon fontosnak tartják ezt az együttműködést. Tudom, hogy a nagy politikai kép időnként sok feszültséget mutat és sok nehézséget, de azért az a hatóságok elismerik a mi munkánkat, azt a strukturális munkát, amit végzünk, hogy a biztonság, a fejlesztés és a biodiverzitás hármas egységének az erősödését segítsük elő. Én ugye feltettem itt random ezt a kérdést, hogy műholdas megfigyelőrést folytatnak el, Ugye nyilvánvaló az jól látszik, hogyha fát égetnek, vagy és faszenet állítanak elő. Lehetséges ilyesmi el lehet képzelni? Tud erre valaki válaszolni? Igen, én tudok válaszolni valóban a Kopernikus program keretében a másik bizottsági szolgálatot megkérjük arra, hogy lehetne e ilyen műholdas megfigyelést létesíteni az afrikai védett területek felé. A közös kutatási központ a bizottságnál már elemzi e, a lehetőségeket, hogy így a Virunga Nemzeti Parkban is az erdőírtás is nyilvánvalóvá váljon. Afrikában mintegy 50 nemzeti park esetében a Copernicus programból lehetne egy ilyen szolgáltatást megvalósítani, igenis ez megvalósítható. 10 eh, méter felbontásonként eh, a, a műholdas eh, megoldás, ez lenyűgöző, talán majd mutatunk képeket is, a közös kutatási központ által készített, mert ezek tényleg nagyon impozánsak. Mert ott Herceg esetleg még ehhez valamit kíván hozzátenni. Ami a támadásokat illeti egy ilyen muholdról, ugye azt is lehetne látni, hogy ki kit támad meg. A védelem szempontjából is ez hasznos lehet. Köszönöm. Ennek úr egy egyszerű kérdésem lenne. Itt beszéltünk, hogy az előző pont az Afrikai Unió reformja volt, hallgattunk kezdeményezésekről, ezekről a fantasztikus helyekről, arról, hogy az emberek ott meghalnak, sok a gyilkosság, hogy meg kell védeni a természeti kincseket. Mi az Afrikai Unió álláspontja, hogyha ugye, ugye stratégiák van a reformra, itt van a kongói helyzet, az új választások kérdése például talán innen is várható kezdeményezések, hiszen a Virunga eh, Park eh, eh, egy regionális kérdés, nem csak Kongó területén van, tehát így fontos lenne, hogy az Afrikai Uniónak mi az álláspontja erről. Kíván erre valaki válaszolni? Európai Külügyi Szolgálat. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagy lélegzetvételt igénylő politikai kérdés. Mi itt az Európai Unióban szorosan együttműködünk az Afrikai Uniós felé kollégákkal. Az Afrikai Unió bizottságának vezetője, Muszaki úr, már kétszer is ellátogatott el az országba, e, Kongóba, nagyon világosat tette az Afrikai Unió álláspontját, ismét felhívást intézett a választások megszervezésére. Most e, december 23-ára tűzték ki a választásokat, tehát, mint mondtam, az együttműködésünk szoros. Kinshasa-ban én is találkoztam az Afrikai Unió képviselőivel, illetve legalább hetente egyszer találkozunk, sőt, van, amikor még gyakrabban. Nagyon is értjük, hogy folytatni kell a választások előkészítését, az Európai Unió, az Afrikai Unió és más nemzetközi szereplők Kinsaszában egyetértenek ezzel, mindenki, aki valóban nagyon aggódik a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete miatt. Köszönöm szépen. Hát nagyon az, hogy itt valamennyien információkat tudunk megosztani a technológia segítségével, és arról is beszélünk, hogy a technológia segítségével meg lehetne védeni nagyon kiszolgáltatott embereket. Kívánna még valaki hozzászólni? Akkor innen hova tartunk tovább? Volt ez a nagyon jó beszélgetés, mi legyen a következő lépés? Bizottság? Igen, elnök úr. Továbbra is támogatjuk a Virunga Nemzeti Parkot, vannak terveink, hogy hogyan lehetne növelni a támogatást az energetikában, a mezőgazdaságban, a a 11 DF megmaradt forrásait felhasználva, ezt persze a partnerekkel is meg kell vitatni. Az ICCN-nel, a Kongói Természetvédelmi Szervezete is nagyon jók a kapcsolataink, nagyon jól tudunk együttműködni, úgyhogy növelhet, növelhetjük majd a támogatást integrált és koordinált módon. Ez egy ígéret. Talán még hozzá tudom tenni azt is, hogy itt nem csak pénzügyi támogatásra van szüksége a Virunga Nemzeti Parknak, hanem arra is, hogy odafigyeljen, nagyobb figyelmet kapjon. Látnunk kell, hogy mi történik a parkban. Láthatóvá kell ezt tenni, ez is nagyon fontos. Emmanuel nem említette meg, hogy a parkot Tutu Bíboros Nobel békedíjra terjesztette fel, és ilyen módon láthatóvá lehet tenni ezt a rendkívül veszélyeztetett területet. Biztosítani lehet azt, hogy a nemzetközi téren is beszéljenek a parkról. Ehhez szükségünk van az Európai Parlament támogatására is. Biztosítani kell, hogy magas szinten is jól láthatóvá tegyük a nemzeti parkot. Talán kinevezhetnek egy különleges nagykövetet, vagy képviselőt, aki a park ügyeivel foglalkozna rendszeresen. Ugye Emmanuel, mi itt ülünk, ön ott. Mikor e, tud beszámolni nekünk ismét? Ön most szembesül egy kihívással, nekünk egy reagálásra van szükség, tehát mikor akarja tőlünk megkérdezni, hogy mikor tudunk mi majd konkrét javaslatokkal előállni, ahelyett, hogy csak mindig beszélünk a következő pénzügyi évről. Um, but um, I, I think really, um, you know, this is, you know, we're at the very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 Thank you. Um, Köszönjük szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a munkájukat ezzel az ügyel kapcsolatosan. Köszönöm az Európai Bizottságnak is, ugyanis az Európai Bizottság kiválóan reagált a kihívásokra, amelyekről ma beszéltünk. Köszönjük szépen minden résztvevőnek, és sok sikert kívánunk Emanuelnek. Tartjuk a kapcsolatot, és szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak is, amiért eljött és részt vett a mai eszmecserén. Úgy gondolom, egy olyan kérdésről van szó, amelyet együtt meg tudunk oldani, és szerintem ez itt az Európai Unióban egy jó mércéje és annak, hogy mennyiben tudunk egy ilyen helyzeten változtatni. Köszönöm szépen! Uh, Ami a következő pontot illeti, we have to look at uh, accountability. Tehát, ami a következő pontot illeti, a természetes erőforrások uh, menedzselésével kapcsolatos kérdések a fejlődő országokban, különös tekintettel az erdészetre. És akkor most áttérünk kollégánk Heidi Hautala témájára. Ő a jelentéstevőnk ebben a témában. Biztosan emlékeznek arra, hogy a legutóbb az ENSZ környezetvédelmi programja és az Európai Bizottság is előadást tartott a témában. Beszéltünk akkor az erdőkről és az erdőírtásról, a rossz erdészeti fellépés is sajnos hozzájárul az erdők elpusztulásához, és ahogyan a legutóbb megállapítottuk, szükség van egy átlátható és felelősségteljes erdészeti menedzsmentre, erdészeti fellépésre. Heidi Hautala készített jelentést a témában, és szerintem kezdjük is azonnal azzal, hogy megadjuk neki a szót. Köszönöm szépen, négy. Nem haragszom azokra, akik elmennek most, de sajnálhatják, mert közvetlenül kapcsolódik a mai témánk a legutóbbi vitánkhoz, de örülök, hogy legalább két kolléga azért itt maradt a teremben. Tehát készítettünk egy tanulmányt, és rendeztünk egy meghallgatást a természeti erőforrásokkal való, való átláthatós elszámoltatható gazdálkodás a fejlődő országokban az erdők kérdése témájában. Úgy gondolom, hogy ez egy aktuális kérdés. Az utóbbi időben kiemelten odafigyeltünk a bányászatra és az ásványkincsekre, a velük való átláthatós elszámoltatható gazdálkodásra, de a megújuló erőforrásokra ugyanígy oda kell figyelnünk, az erdőkre például, hiszen az erdők nagyon fontos megújuló természeti erőforrásnak számítanak, és az egész természet szempontjából fontosak. Szorosan együttműködtem a két másik szerzővel. Az NV szakbizottság jogosan jelezte, hogy az eljárási szabályzat 54-es cikke alapján ők is kompetenciákat tartanak igényt ebben a témában. És remélem, hogy az NV munkája kiegészíti majd a DEVE szempontjából végzett munkámat, és ma kiváló véleményt fogadtak el az INTA szakbizottságban a témával kapcsolatosan. Úgy gondolom, ez egy további dimenzióval bővíti a jelentést egyedül egyedülálló tapasztalat volt ez a számomra, mert együttműködhettem két másik jelentéstevővel is, és azt láttam, hogy mindannyian kicsit máshogy közelítjük meg az erdőgazdálkodás témáját. Emellett jelenleg zajlik egy viszonylag nyilvános vita legalábbis azok körében, akik foglalkoznak, er, foglalkoznak erdőgazdálkodási témával. Elnézést! Nagyon sok a zaj, elhagynák a termet? Köszönöm. Tehát... Sokan szeretnék azt, hogy legyen egy EU-s cselekvési terv az erdők pusztulásával és az erdőírtással kapcsolatosan. A javaslatomban szereplő egyik legfőbb felvetés az, hogy az Európai Bizottság azonnal készítsen hatástanulmányt, és végezzen konzultációt az érdekelt felek körében egy EU-s cselekvési terv tárgyában, beleértve a konkrét szabályozási intézkedéseket is, annak érdekében, hogy semmiféle EU-hoz kapcsolódó pénzügyi tranzakció vagy értéklánc ne vezessen erdőírtáshoz. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon aktuális a kezdeményezés, most pedig szeretném kiemelni, hogy milyen főbb menetrendek kapcsolódnak ehhez a témához. Itt van a 2030-as menetrend, van a különböző fej, fenntartható fejlesztési célok, amelyek az erdészethez kapcsolódnak, és a fenntartható erdészethez. Gratulálnék ezúton is Emmanuel de Meródnak, aki elmagyarázta, hogy a jogállamiságtól egészen a fenntartható bérekig és a bűncselekmények elleni küzdelemig ez hogyan kapcsolódik össze. A az éghajlatváltozás, a biodiverzitás csökkenése és a szegénység terjedése is kapcsolódó témák. A fejlesztés politikai koherenciát kell ismét csak hangsúlyoznunk, amely jár itt hozzájárulhat a probléma megoldáshoz a bioüzemanyag politikánk, a kereskedelmi politikánk és mások is. Az Európai Uniónak már most is vannak nagyon fontos eszközei, ilyen a FLECT cselekvési terve és az önkéntes partnerségi megállapodások, amelyek rendkívül értékes eszközök a kezünkben, az erdő gazdálkodás javítására a partnerországokban. Ezek azonban nem elegendőek a kihívások kezeléséhez, az erdőírtás és a fenntartható gazdálkodás kérdésének megoldása szempontjából. Az erdők pusztulása nagy részt a mezőgazdaságra vezethető vissza, ezt látnunk kell. Emellett a konfliktusos fa egy ö, újabb probléma, amelyel szembesülünk. A konfliktusos ásványok kérdésében már teremtettünk eszközöket, most a fa esetében kell ugyanazt megtennünk. Az illegális fa kitermelés a környezeti bűncselekmények ötödik legjelentősebbike. Egy súlyos bűncselekményről van szó, és nagyon szorosan kapcsolódik az offshore gazdaságokhoz, és a pénzügyi források kicsatornázása is egy fontos szempont itt. 2020-ig terjedő célokat fogalmaztunk meg az erdőpusztulással kapcsolatosan, és még messze, messze vagyunk ezek elérésétől. Aztán a földhasználati kérdések is szintén jelentős dimenziót alkotnak. A kutatások azt mutatják, hogy a földhasználati jog védé, megvédése az egyik leghasznosabb eszköz lehet a kezünkben az erdők írtásával szemben. Ami a megélhetés kérdését illeti, a kitermelt fának magának kereskedelmi értéke van, de fontos, hogy az Emmanuel de Merod által említett intézkedéseket is szem előtt tartsuk, például a természetvédelem összekapcsolása az integrált gazdasági fejlesztéssel. A virungai például úgy hiszem sokat tanulhatunk. Az írtás persze nem vákumban történik, sok minden egyéb, so, sok egyéb kérdéssel is összefügg. Az Európai Unióban vannak olyan jogszabályok, amelyek inspirációul szolgálhatnak az erdőgazdálkodási szabályok megteremtésében, ismét a konfliktusos ásványokról szóló szabályozásra, vagy az illegális halászatról szóló szabályozásra hívnám fel a figyelmet. Örömmel számolhatok be arról is, hogy a magánszféra is kulcsfontosságú szerepet játszhat a fenntartható erdőgazdálkodás kialakításában, de ez csak akkor történhet meg, hogy a kellő gondosságot előíró szabályokat határozunk meg. Az INTA egyébként a vél- az általam ma elfogadott véleményben pontosan ezt fogadta el, ezt fogalmazta meg. És örömmel látom azt is, hogy az Európai Bizottság végre javaslatot tesz EU-s szintű hatástanulmány készítésére, az EU-s szintű gondosságról szóló szabályrendszer kialakításáról jövő tavasszal. Zárásképpen nagyon fontos, hogy a FLECT által jóváhagyott fa termékekre vonatkozó tanúsítási rendszert is létrehozzunk. Az Európai Unió és partnerországai rengeteg forrást fordítottak arra, hogy létrejöjjön egy legális fatermékekre vonatkozó rendszer. Jó lenne, hogy a fogyasztók is azonosítani tudnák ezeket a termékeket. Indonéziában például tanúsításokat adtunk ki, reményénk szerint Gánában ugyanezt történik majd meg a közeljövőben. Összességében azt hiszem, sikerült kitérnem a fenntartható erdőgazdálkodásra és elszámoltatható és átlátható erdőgazdálkodás témájára, és azt hiszem sikerült elmondanom, hogy mit várunk az Európai Bizottságtól is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Heidi. Szebb Dánc, a szocialisták árnyék jelentéstevője a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló munkát. Nem egyszerű a téma, nem egyszerű a különböző nemzetközi szabályozásokat egy tető alá hozni, és ami a konfliktusos fatermékek kérdését életi teljesen igaza van. Az elmúlt időszakban már többször kísérleteztünk azzal, hogy az értéklánc problémáját megoldjuk. Ez a jelentés úgy gondolom nagy mértékben hozzájárul majd ahhoz, hogy a fa esetében megoldjuk ezt a problémát. Köszönöm a véleményt megfogalmazó szakbizottságoknak és a munkát, mert szerintem rengeteg jó javaslatot fogalmaztak meg. Az elmúlt időszakban egyre inkább felismertük azt, hogy az erdők és a megfelelő erdőgazdálkodás milyen szerepet játszhat abban, hogy például az éghajlatváltozás legsúlyosabb következményeit elkerüljük, Fontos itt az lakosok szerepe és a nekik biztosított földtulajdonlási jog. Az Európai Unió szempontjából fontos az SDG-k elérése és az éghajlatvédelmi megállapodás céljainak elérése, ehhez pedig kulcsfontosságú a megfelelő gondosságra, gondosságon alapuló szabályrendszer kialakítása, ahogyan azt az ásványok és a gyémántok esetében is tettük. Bizonyos országokban viszonylag gyors előrelépés történt, azt láthatjuk, viszont jóval ambiciózusabbnak kell lennünk általában véve, és azt is biztosítanunk kell, hogy a földhöz való jog és az őslakosok tudása, technológiája is a munkánk előterébe kerüljön és végül a saját gazdaságunkra is oda kell figyelnünk, meg kell vizsgálnunk a saját fogyasztásunk módozatait, csökkentenünk kell a fogyasztást, ahol csak lehet, ezzel csökkentve a fa, fától való függőségünket. A tanúsítási rendszer is fontos lesz. 350 millió hektárnyi erdőt kellene visszaállítani 2030-ig a tervek szerint, ez csak akkor fog sikerülni, hogyha az illegális fatermékekkel kapcsolatos problémákat a lehető leggyorsabban megoldjuk. Köszönöm még egyszer, és remélem, hogy a politikai frakcióknak sikerül megállapodniuk ebben a kérdésben. Köszönjük szépen, Szeb Nérj. Köszönöm szépen, köszönöm Heidi-nak ezt a kiváló jelentést. Heidi, felmerült bennem, hogy ugye az erdők pusztulásáról és erdőírtásról beszélünk. A kérdés az, hogy tudjuk-e, hogy hány hektárt erdősítenek újra. Beszélünk természetvédelemről, beszélünk erdőírtásról, de az erdők újratelepítéséről is beszélnünk kell. Nekem például fogalmam sincs arról, hogy évente mennyi hektár, hány hektárt erdősítenek újra globálisan globális léptékben? Válasz szerintem jó lenne utána nézni, hogy esetleg az Európai Bizottság tud erről valamit. Én őszintén szólva nem, de azt gyanítom, hogy jelen pillanatban az erdőírtás még mindig a legfőbb tendencia. De persze nyilvánvalóan az erdők újratelepítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából, a biodiverzitás szempontjából is fontos és a fenntartható megélhetés szempontjából is jelentős, hiszen a, az agroerdészet például kiváló módja a gyümölcsöt termőfák újratelepítésének. Most az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondana, mondani Hautala képviselőnek a jelentésért. Úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés rendkívül fontos, és nagyra értékeljük azt a munkát, amit a flektel, a VPA-jel és a cselekvési tervvel kapcsolatosan elvégeztek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a FLECT cselekvési terv sajnos nem tudja megoldani az összes problémát, és hogy az erdőírtás folytatódik. Ezt a problémát tehát továbbra is kezelni kell. Elhangzott már, hogy egy nagyon bonyolult, messze menő problémáról van szó, amelyet alaposan meg kell vizsgálnunk, ezért is üdvözöljük a hatástanulmányra vonatkozó kérést vagy követelést, mi is azt nagyon hasznosnak tartanánk, ugyanúgy, mint a szélesebb körű konzultációt és a DEFCO részéről gondoskodunk arról, hogy ez elinduljon, és utána majd kiderül, hogy egy kisebb konzultációt is tudnánk e már előzőleg végezni, ez szerintünk hasznos lenne a további munka szempontjából. A fejlesztéspolitikai együttműködésben fontos azt is elkerülni, hogy a probléma ne tevődjön át az erdőkről más egyéb területekre. Egyébként körülbelül évente egy millió hektárnyi erdőt telepítenek újra, leginkább Latin Amerikában, nem mindenütt a világon. Ezt tehát meg kell vizsgálnunk. Emellett az erdősítés, mint olyan, más ökoszisztémákra is káros hatással lehet, ezért körültekintően kell eljárni. Egyébként a munkahelyekre gyakorolt hatás is jelentős. Számos esetben látjuk azt, hogy egy elmozdulás történik. Afrikában például és másutt a mezőgazdaság bizonyos formái felé, ami a szegénységet növeli a fejlődéspolitika szempontja, fejlesztéspolitika szempontjából tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk ennek a problémának a kezelésében. Mi is úgy hisszük egyébként önökhöz hasonlóan, hogy nem csak a külső partnerekkel együtt kell megoldani ezt a problémát, hanem a belső keresletünket is át kell gondolnunk. A többi Európai Bizottsági illetékes igazgatósággal is együttműködünk, a DG Environment, DG Agriculture, DG Trade. Ezek mind-mind olyan főigazgatóságok, amelyek különböző eszközöket adhatnak a kezünkbe, hogy az erdő pusztulás problémáját megfelelő és fenntartható módon megoldjuk. Azt hiszem ez is azt mutatja, hogy a szakpolitikai koherencia rendkívül fontos a fejlesztéspolitika szempontjából egy ilyen dosszié esetében is. Ez az egyetlen módja annak, hogy sikeresek legyünk. Amikor a FLECT vpa szempontjából szükséges szabályozást meghoztuk, akkor először is a tagállamokban már meglévő szabályokat vizsgáltuk meg, kiderítendő, hogy vannak-e már tagállami szabályozások, amelyek lehetővé teszik az, azt, hogy felfedjük az illegális fatermékeket. Arra jutottunk, hogy csak Franciaországban létezik olyan szabályozás, amely lehetővé teszi azok bűnügyi üldözését, akik illegális fakitermelésben vesznek részt. Azt hiszem, minden egyes szabályozás esetében el kellene végezni ezt a vizsgálatot, amely olyan termékekre vonatkozik, amelyek esetében az erdő pusztulással, erdőírtással összefüggést fedezhetünk fel. Hiszen itt a földhasználat megváltozás is jelentős szerepet játszik. Pálmaolaj, kókuszolaj és így tovább. A flekt cselekvési tervel tehát egyéb más területeket is kezelni szeretnénk, Ez pedig az is szükséges, hogy a magánszférával is együttműködjünk. Ebben az összefüggésben pedig a külső beruházási terv is nagyon fontos, illetve annak a, megvizsgál, annak a vizsgálata, hogy hogyan tudjuk elősegítené egy fenntartható magánszféra kialakulását, amely virágozni tud, és amely az EU-ba is exportál. Más partnerekkel is tárgyalnunk kell, nagyon nagy a keresleti oldalon az elmozdulás. Kínával, Indiával és más nagy felvevő piacokkal is egyeztetnünk kell, ahogyan tettük a FLAGT kapcsán is, ahol strukturális párbeszédet folytattunk többek között Kínával. Kína ugye az egyik legnagyobb keresleti piac. Ahogyan elhangzott, a földhasználat egy nagyon fontos kérdés. A jelenlegi AAP alatt lesz egy kisebb program, amely erre vonatkozik, de ez csak egy kis léptékű kezdeményezés. Tovább kell dolgoznunk ezen a továbbiakban. A honduraszi VPA alatt vezettünk be első ízben egy előzetes jóváhagyásra vonatkozó eljárást, amelyre biztosítani kívánjuk, hogy az őslakosokat megfelelően bevonják, kikérjék a jóváhagyásukat. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna röviden elmondani. Köszönöm szépen, Sántál. Heidi, szeretnél még valamit mondani? Úgy látom, hogy esélyünk van arra, hogy egy nagyon határozott jelentést készítsünk, beleértve az MV és az INTA szakbizottságok véleményét, és remélem, hogy ennek lesz valamilyen kézzelfogható hatása, és azt hiszem az időzítés is kiváló. Csak egy példát mondanék arra, hogy mennyire érzékeny kérdésekről van szó. Biztosan sokan tudják, hogy a pálmaolaj termelő országokat nagyon megijesztette az Európai Parlament megújuló energiákról szóló jelentése. Most zajlik erről a háromoldalú egyeztetés, és az az érzésem, hogy minden egyes este egyeztetünk Indonéziával, Indonézia is valahogy próbálja a maga véleményét érvényre juttatni a kérdésben, hogy teljesen őszinten fogalmazzak. Azt hiszem, hogy a három oldalú egyeztetésben lehet majd olyan megoldást találni, amely nem szegi meg a WTO szabályokat, de amely elismeri azt is, vagy érvényt szerez annak a szempontnak is, hogyha a bioüzemanyagokat valamilyen módon támogatni akarjuk a megújuló energiákra vonatkozó programunkon belül, akkor igenis követelhetjük azt, hogy igenis fenntartható forrásból származzanak ezek az üzemanyagok. Lehet, hogy ez valóban egy érdemi probléma. Minden esetre remélem, hogy ennek kapcsán felismerjük majd, hogy a fogyasztó országokban, és elsősorban az EU-s országokban igenis van kereslet a van kitermelt erdészeti, illetve fatermékek iránt és remélem, hogy a vonatkozó országok láthatják majd, hogy van erre egy eszköztárunk és Jó lenne látni, hogy a FLECT például mennyiben változtatta már meg a helyzetet helyben, a kitermelő országokban. Nagyon fontos kérdésről van szó, nagyon fontos szerepet játszik az éghajlat védelmi politikában, például globális szinten. Köszönöm. Köszönjük szépen Heidi-nak! Nem is tudom, hol tartunk, mondja az elnök. A módosító benyújtásának határideje május 15, éli 12 óra. A munkatársaktól például azt kérném, hogy releváns módosítókat nyújtsanak be, ne vizezzük föl a szöveget, legyen világos üzenete a szövegnek, ne duzzasszuk túl, mert akkor elvész a fő mondandónk. Tudom, hogy vannak olyan weboldalak, olyan internetes oldalak, ahol azt számolják, hogy mely képviselő hány módosítót készített, de szerintem a releváns módosítókat készítsünk, gondoljunk arra, hogy a való világban milyen hatást ér majd el a jelentésünk. Jó lenne, hogyha frakciók egyeztetnének egymással erről is. Tehát május 15-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és június 25-én lesz a szavazás. Kollégák, 23-as pont, a 23-asat előre vesszük, a kérdések óráját, mert a 22-est a Költségvetési Szakbizottsággal együtt tartjuk, és ők egy kicsit később érkeznek. Kérdések órája, tehát két kérdésünk van. Enrique Guerrero Szálon fogalmazta meg az elsőt, egy nagyon aktuális kérdésről van szó, mert a szíriai konferenciához kapcsolódik. amelyre az elkövetkezendő napokban kerül sor itt Brüsszelben. Ma és holnap zajlik Brüsszelben. Nem olvasom fel a kérdésed, Enrique, csak röviden elmondom, hogy miről van itt szó, és utána megadjuk neked a szót, Enrique, miután a bizottság válaszát meghallgattuk. A kérdés tehát 2016-17-ben vállalásokat tettek, de a pénznek mindössze az 53%-át sikerült összegyűjteni. A kérdés tehát az, mekkora összegre tettek vállalást, mennyit sikerült összegyűjteni, és az elkövetkező konferencia alkalmával mekkora összeg várható. Nem tudom, hogy ki van itt, aki megválaszolhatná a kérdést. Ki válaszol a kérdésre? Az EKSZ válaszol, vagy a bizottság? Én csak annyit mondhatok, hogy nem én válaszolok, elnézést. Hello. Uh, thank you, Sharon. Uh, yes, so... Uh... Köszönöm szépen. Én az EKS-től érkeztem. A DJ Echo-nak kellett volna válaszolni, velük koordináltunk. 5-10 perc múlva kezdik az illetékes kolléga. Azt szeretném elmondani azért, hogy indikatív az időzítésünk, ami azt jelenti, hogy folyamatosan változik a napi rend. Nem érdemes 17 óra 15-re megérkezni, mert hát nem tudjuk, hogy mikor melyik napi rendi pont kerül sorra pontosan. A defkósok itt vannak, hogy válaszoljanak esetleg a kérdésemre? Az echo tól érkezett? Sorry, I mean, sorry, they're looking surprised. Is Devco here at the moment to answer my question about, um, or whoever? Itt van-e valaki a Trétől vagy a devco tól hogy válaszoljon a kérdésre? Jó, akkor kérem valaki derítse már ki, hogy ki válaszol melyik kérdésre. No, no, I, I, I didn't agree with you. Please take a seat. And then, and for the other question, we're waiting for what? Yeah, yeah. So Enrique, we're going to wait for your question. Enrique, akkor úgy látom, hogy te kérdéseddel még várunk, és ehhez kapcsolódóan én is majd felteszek még egy kérdést a szíriai konferencia kapcsán ha lesz itt valaki, majd én az oktatásra szeretnék rákérdezni. A második kérdés, az én kérdésem, miről is van szó használt ruhákról? Most a kollégáimnak magyarázom ezt el. Több kelet-afrikai ország mm, be, meg akarta ideiglenesen szüntetni a használt ruhák importját, mert ez a saját ruhaiparokat teszi tönkre. Erre a döntésre válaszul az Egyesült Államok megtiltotta a piacra jutást az úgynevezett AGOA program keretében. Ez az afrikai növekedési lehetőségek törvényt. Hát ezzel az amerikai lépése szemben csak Ruanda folytatta tovább az import tilalmat, és most Ruandától elvette, vagy felfüggesztette az USA Ruandával szemben a ruandai termékek USA export, USA irányuló exportját. Itt most a használt ruhákról volt szó, erről nem sokat beszéltünk itt a szakbizottságban. És a kérdés az, hogy vajon az Európai Unió ö, hogyan is áll hozzá a használt ruha piachoz. hogy ezzel kapcsolatban akarunk-e vitát, meg akarjuk-e beszélni, hogy ennek milyen hatása van a hazai piacokra. Ö, hiszen itt olyan ágazatról van szó, amelyek most állnak sok fejlődő országban az iparosodás első szakaszában. Úgyhogy ugye itt a gazdag országok csak szó a szavak szintjén támogatják ezeket az országokat, és nem engedik igazán, hogy a fejlődő országok kifejleszték a saját ruházati iparukat. A Digi Inte, illetve a Digi Trade részéről. Van itt valaki? Kérem, mutatkozom be, mert nem látom itt a jól a nevét. Köszönöm, elnök asszony, és elnézést a félreértésért. Stanos Ramosnak hívnak, a DG Trade-nél dolgozom, kelet-afrikai közösség kérdéseivel foglalkozom. Mind a két kérdés ismerem, amit önök feltettek. A helyzet tulajdonképpen egyszerű. 2016 óta az USA lépéseit lépéseinek a kapcsán ugye velünk nem konzultált az USA, aztán csak különböző intézkedéseket hoztak, és valóban beváltották a fenyegetésüket, felfüggesztették a kereskedelmet. A március 17-én az USA értesítette a ruandai kormányt arról a szándékáról, hogy felfüggesztik az AGOA kapcsán minden az AGOA törvény alá eső termék bevitelét 60 napon belül, hogyha Ruanda nem teljesíti azt, amit az USA követel. Tehát tulajdonképpen még eh, nincsen, eh, még nem lépett életbe ez a felfüggesztés, ezért még hatásokról nem tudunk beszélni, hogy ennek az intézkedésnek milyen hatása volt. A másik dolog, hogyha ez mégis bekövetkezik, akkor eh, ez csak bizonyos termékekre fog vonatkozni, tehát Ruandából az USA-ba exportált termékek az én tudásom szerint ez az összteljes ruandai exportnak csak 5%-át jelentő termékcsoportról van szó. másfél millió dollár összértékben. Ez volt a 2017-es szám és 32,9 millió az teljes ruandai usa irányuló export. Hogy most milyen hatása lenne egy ilyen intézkedésnek, Most őszintén szólva ezt nem vizsgáltuk meg, ezt a konkrét kérdést, különösen miután még nem valósult meg, még nem lépett hatályba ez az intézkedés de e, különböző tanulmányok, amelyek rendelkezésre állnak, e, azt e, sugálják, hogy mint egy 25 állást érinthet ez a tilalom. Persze ez sokkal alacsonyabb, mint az a szám, akik tényleg a használt ruha kereskedelemből tartják el a családjukat. A Kelet-Afrikában a használt ruha piac kérdésével a US Africa Trade készített egy tanulmányt, már tavaly, 2017-ben, és ebben azt a konklúziót vonják le, hogy a partnerországok, az EU partnerországai élvezik az AGO által nyújtott előnyöket, és jó lenne, hogyha az AGOA export előnyeit megtartanak, de ugyanakkor segítenék ebben ezekben az országban a helyi iparok fejlődését. Ez a két dolog nem zárja ki egymást. Ugandáról és Tanzániáról is beszélhetünk, hiszen ők is szakazosan akarták kivezetni a használt ruha importot, de aztán úgy döntöttek, hogy mégsem tiltják be a használt ruhák importját. Összevetették, hogy mi szól mellett, mi szól ez ellen, elkészítették a saját elemzésüket. Ennyit tudok elmondani, ha csak nincs további kérdésünk azt mondta, hogy ők hát mérlegelték a pro és kontra érveket, de hát azért az érzik nyilván, hogyha nem jutnak be az USA piacára, és gondolom, hogy azért hozták ezt a, korábban azt a döntést, hogy fokozatosan kivezessék a, a használt importot, eh, még mielőtt felmérték volna ennek a hatásait. Évekkel ezelőtt beszéltünk arról, hogy szubvencionált élelmiszerimport milyen sok kárt okoz. Ugye Gánában például eltűnt a hazai rizs, mert olcsóbb volt az USA-ból importált rizs. Az a gánai hazai termé, termesztés szinte teljesen megszűnt, eltűnt. Olcsóbb volt az import, mint a saját eh, rizs termesztésű rizs. Egy kicsit most ez hasonlít erre a mostani helyzetre, amiről beszélünk, ugye használt hát, annak a következménye, hogy mennyire olcsó lett a, olcsók lettek a ruházati termékek a mi kontinensünkön, az, hogy milyen nagy mennyiségben vannak használt ruhák, amiket azután elküldünk a fejlődő országokba, hát sokszor sokan karitatív céllal, ajándék hozzák ezeket a eh, ruhákat, de nem gondolnak eh, végig, nem gondolják végig, hogy en, a Digitrade-nél, hogy ennek a piacra milyen hatása lehet. Tehát nem gondolkoznak azon, hogy esetleg ennek eh, nagyobb, átfogó hatása lehet a fejlesztési kérdésekre. De igen, teljesen logikus az ön aggája, ezt kijelenthetem. De hogyha most a használt ruhák konkrét ágazatára gondolunk, ön is tudja, hogy ezeket nagyon olcsón, szinte ingyen importálják, szinte csak a szállítási költséget kell megfizetni, hiszen ezek adományok, ingyen adományozzák a, az emberek ezeket a ruhákat. És ezért lehetővé válik a nagyon-nagyon szegényeknek, ami hát egy elég nagy százalékot tesz ki ezekben az országokban, szinte 40 százaléka a lakosságnak ilyen nagyon szegény, akik számára jó az, ha kapnak nagyon olcsó használt ruhát, amit nem tudnának megfizetni, megvenni, még akkor sem, hogyha mm, kínai import ruházatról van szó, amit szintén nagy mennyiségben nyomatnak Észak-Afrikában és hát ez is a, a textil import, ruházatipartnak a nagy részét ezek a kínai ruhák veszik ki. Úgyhogy itt egyensúlyt kell teremtenünk. De egyrészt mi eddig úgy értelmeztük ezt, hogy a legszegényebbek számára ez előnyös, és nem nincsenek káros hatások a helyi vállalkozásokra, ezek versenyképesebbé válnak, a harmadik világ exportja az EU piacaira versenyképesebb, tehát ez jó a helyi vállalkozás számára és a lakosok számára is ez előnyös. De hát itt lehet ezen vitatkozni. Hát, elnök asszony, persze, akik ezt itt nem kvalitatív tevékenységről van szó, az USA-ban is rengetegen lobbiznak, és akik a piacajutás felfüggesztéséről beszélnek, azoknak anyagi érdekei is vannak. Mind a két félnek meg kellene nézni a, a fejlődő országokra gyakorolt eh, hatásokat is. Azt hiszem, hogy többről van szó, mint csak egy kereskedelmi kérdés egy tranzakcióról. Kelet-afrikai országok számára szerintem ez eh, nagyon nagy eh, probléma. Ők most megpróbáltak egy nyomásnak ellenállni. Van itt valaki az ECO főigazgatóságtól? Igen, üdvözlöm. Akkor Enrique Guerrero kérdése arra vonatkozik, hogy a szíriai konferencián milyen vállalásokat tettek, 2017-es felajánlások hány százalékban teljesültek, úgyhogy kérem a DJ Eko képviselét, hogy válaszoljon. Én nem tudom a nevét nála, hogy mutatkozzon be, kérem. Marikének Ducsinak eh, hívnak, és a szíriai eh, a eh, dossziéval foglalkozom. Elnézést, hogy késtem. Megpróbálok válaszolni erre a kérdésre. Ami a, az ENSZ, a Brüsszel egy konferenciát történő felajánlásokat illeti a ENSZ tagállamokért. 2007-ben a menekülteket befogadó országok és a nemzetközi közösség megtette a felajánlásait a szíriai menekültek segítésére, illetve azon ország segítésére, akik nagyon-nagyon befogadták a menekülteket. 1,27 milliárdra tettek kötelezettségvállás 2017-ben. Az EU intézmények hozzájárulása 1,42 milliárd volt, ez a teljes felajánlás kb. 12%-a volt. Az EU tagállamok és az EU intézmények együtt pedig 4,5 milliárd eurót ajánlottak fel, ez pedig a konferencián tett felajánlásoknak a 120%-a további részleteket akarnának megtudni az EU és a tagállamok felajánlásairól. Most a közelmúltban kezdtetek közé egy jelentést, ami most már a tanács honlapján is megtekinthető. Remélem, hogy az első kérdésre ezzel válaszoltam. Köszönöm Erike Guerrero, aki feltette a kérdést. Mit gondol erről? Mindenek előtt köszönetet mondanék ezen tájékoztatásért. Úgy gondolom, hogy kielégítő hallani azt, hogy az Európai Uniónak a hozzájárulása mindig is több mint száz százalékosan teljesült az első konferencia során hozott kötelezettségvállalásnak a mértékében, és még akkor is, hogyha ez egy pozitív és elismerendő fejlemény, A gond az, hogy a szírai igényekhez képest alul finanszírozás történik. Tegnap az Osán voltam, az Osá főközgatóságon jártam, és azt hallottam, hogy 8 milliárdos dollár igény van Libanon, Jordánia, Törökország, tehát a szomszédos országok tekintetében, amelyek a szíriai válság által érintettek. Ebből kettő dolog adódik. Egyrészt elégedettek vagyunk, tehát a kötelezettség vállalásaikat nem hogy teljesítettük, hanem felül teljesítettük a tavalyi ígéretünkhöz képest. Egy, kettő, alá kell húznunk azt, hogy továbbra is ott vannak a kielégítetlen igények, és ezek erőteljesek. Aztán a harmadik dolog, és ezt az Európai Bizottság irányába intézem, mégpedig kedves módon fogok fogalmazni. Én azt hiszem, hogy az Európai ö, Parlament képviselőnek egyik legkedvesebb tagja vagyok ebben a szakbizottságban, de így, mégis így fogalmazok. Az Európai Parlament nem szívesen fogadja az olyan típusú választ, hogy tessék szíves lenni, megnézni a honlapunkat. Mi az Európai Parlamentként az európai polgárokat képviseljük. Másként szólva, ő, ugye az Európai Bizottság, amely az Európai Uniónak a kormányzati szerepét töri, ö, tölti be, több információval, hogy szolgáljon számunkra. Örömmel fogadom azt, hogy mert fogadnám azt, hogy olyan választ kapjunk, hogy tisztelt képviselő, hölgyek és urak, önöket tájékoztatjuk arról, hogy több információval tudunk szolgálni, mint ami a honlapunkon szerepel. Tehát úgy gondolom, hogy a DEVE képviselőiként így módon fogalmazhatunk. Bring, bring the reference so people can see. A választ közvetlenül is mm, megtekinthetik, hát időnként hasznos látni is az információt, és mi segíthetünk a bizottságnak, mi nyomással a helyezhetjük a kormányainkat, hogyha nem teljesítik a vállalásaikat. Ez egy közös erőfeszítés. Nekem is lenne egy kérdésem, kiegészítve az első kérdést. Ismerőseim foglalkoznak gyermekek oktatásával és ők kicsit lobbiznak, hogy elhangzottak ígéretek a 2016-os és 17-es Szíria konferenciákon, miszerint minden szíriai gyermek Törökországban, Jordániában, Libanonban oktatásban részesül majd. És ezt megígérték. Persze, ez nem történt meg elfelejtettem a számokat, de minden 6-700 ezer gyerekről van szó, akik még mindig nem járnak iskolába. Tehát egyrészt ígéreteket tesznek nagy-nagy pénzekre. Ugye arról volt szó, hogy az oktatásra is lesz egy adott összeg az oktatás céljaira. Most ezeket e, az ígéreteket lebontották arra, hogy konkrétan Szíriában mire e, költötték, vagy mire tettek felajánlást, mert még mindig itt van ez az oktatási célokra tett felajánlás. 2016-os konferencián, ez Londonban volt, akkor még David Cameron volt a miniszterelnök a katasztrofális Brexit előtt, azt hiszem szeptemberben volt, és itt talán itt is tavaly szeptemberben is megvitattuk a szakbizottságban azt, hogy minden gyerek igenis részesül oktatásban. Itt számokról beszélnek, de azután mi történik a pénzzel, és ki tud gondoskodni arról, hogy a prioritások rendben legyenek. Köszönöm. Én megpróbálom válaszolni az első kérdésre. Ugye itt van azért egy vákum az információ átadásban. A bizottság ezzel tisztában van és megpróbál mindent megtenni, hogy annak érdekében, hogy az arab adományozókkal is erősítsük a kapcsolatot. A Szíria konferencia utáni napon már megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot ezekkel az adományozókkal. másik oldal, másik dolog a honlap kérdése, igen, ezt eh, tudomásra vettem és továbbítom ezt az üzenetet. Harmadik pont az oktatás kérdése. Az oktatás továbbra is kulcsfontosságú ágazat. Szírián belül is a élelmiszer, a lakhatás elhelyezés mellett készült egy humanitárius terv a digidevcon bizonyos partnerekkel működünk együtt konkrét ágazatokban, humanitárius ügyekben, ennek alapján, illetve annak alapján, hogy milyen eh, szükségeket jeleztek a partnerek, eh, nyomon tudjuk követni azt, hogy ágazatonként eh, hogyan mozognak a pénzek több kritérium alapján tesszük ezt. Az oktatás még mindig az ECO egyik prioritása Szíriában, több partnerünk van, akik eh, oktatási programokat eh, hajtanak végre, formális, informális oktatás területén az egész régióban. tehát nincs, nem tudja megmondani, hogy a, a felajánlások hány százalékát eh, ígérték az oktatásra, azt így nem tudja megmondani. Nem látjuk akkor transzparensen ország specifikusan, de nem ágazat specifikusan tudunk ilyen felbontásokat készíteni. Henrike, rendben van, akkor nagyon köszönöm. Kollégák, a következő, a 22. napi rendi pontunk, a beruház, a külső beruházási terv. Ezt a költségvetési szakbizottsággal együtt terveztük, és háromnegyed ra tudnak csak ideérni, addig szünetet kell tartanunk. Előre veszem a 24. pontot, az egyebek, vagy a 25. a következő ülés május 16, 9-tól 12.30-ig, illetve a délután, valamint május 17-én délelőtt. Úgyhogy javaslom, hogy most 17 óra 45-ig függesszük fel az ülést, akkor csatlakoznak Ah, 35-kor, tehát 35 kor jönnek már a kollégák. Valamit félrement, mert mi is feltettünk egy szóbeli kérdést, ez valahol eltűnt, nincs itt senki, aki erre válaszolna. Mi, mire vonatkozott a kérdés? Törökország hát egy eszköz, amit az odából finanszíroztak volna, most a titkárságtól úgy, úgy tudtam, hogy ez napi renden szerepel, de ha nem, akkor nincs is értelme meg feltenni ezt a kérdést, hiszen nyilvánvalóan kellene valaki, aki ezt megválaszolja. Ez elnézést az én csak ez a két kérdés szerepelt, harmadik nem, Judit. Úgyhogy most akkor csodálkoztál, hogy miért jöttél erre a két kérdésre. Nem, ez nagyon érdekes volt ez is ezt akkor valamit elnéztünk. Már elég sok problémánk volt délelőtt a szavazással és a kérdések benyújtói és talán elvesztek ebben. Következő alkalommal ti kérdésed lesz a prioritás, úgyhogy ezt akkor a következő alkalommal fogjuk megvitatni, most pedig 10 percet várunk, amíg a költségvetési